Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, dear colleague... Kedves képviselőtársak, hölgyeim és uraim! Jól tudjuk, hogy a plenáris éppen most ér véget, talán egy-két perc múlva véget ér, úgyhogy kezdjük is, hiszen 7 óra elmúlt már, 3 perccel. Üdvözöljük biztos jelölt urat és alelnök jelölt urat, Maros Sefcsovics urat, a talán legutolsó, ez év legutolsó meghallgatásunkon. Az MV és az ITRE szakbizottság részvételével folyik a meghallgatás ezeket a közös szakbizottsági üléseket kell, most hagyományt teremtettünk, nem ületszik, nem csak a meghallgatásokra állunk így össze, hanem talán jövőben folytatjuk ezt a közös munkát az MV és az ITRE szakbizottság tagjai között. Üdvözöljük Önöket, a szakbizottságok tagjait, és a közvélemény formálóit és képviselőit is, hiszen ez egy nyílt meghallgatás, civil szervezetek képviselői, az érintett vállalatok képviselői bárki előtt nyitva áll, olyannyira, hogy élőben közvetítjük is az ülést a parlament internet oldalán, úgyhogy üdvözöljük nézőinket is ezen a közmeghallgatáson. Sefcsovics úr már részt vett egy meghallgatáson, amikor a közlekedés és az űrpolitika szakbizottsági, szakbizos, jelöltjeként hallgatott meg az ITRA és a társult szakbizottságok előtt. A zárólevélben kimondtuk, hogy Sefcsevics ezáltal, a meghallgatás által az Európai Bizottság képviselője lehet, tisztviselt. Az első számú kérdés, tehát hogy lehet-e biztos Sefcsevics úr, már pozitív, megerősítő választ kapott. Úgyhogy a mostani meghallgatásom ma este arra a kérdésre kell koncentrálnunk, hogy olyan az új tárcája alelnök jelöltként, az Energia Unió tárca, erre vajon alkalmas-e a jelölt? Az EU energiapolitikáért felelős területek, a belső piac, az ellátásbiztonság, energiahatékonyság, energiamegtakarítások, új megújuló energiaforrások fejlesztése, ezekből a beruházás, a hálózatok összekapcsolása, infrastruktúrás beruházások, a transzeurópai hálózatok létrehozása az infrastruktúra ágazatban azok a témák, amelyek e hatáskörbe esnek, és amelyek rendkívül fontosak lesznek a következő jogalkotási ciklusban az ITRE szakbizottság tagjai számára. Nagyon fontos, hogy vajon Sefcsovics úr hogyan kíván majd ezekben a lépésekben, ezekben a területeken előrelépni, és milyen lépéseket tervez. Előre megkaptak képviselőtársaim dokumentumokat, egyrészt az missziós levelét a Uniós biztos jelöltnek, a pénzügyi bevallása, életrajza, az írásos válaszai az írásos kérdéseinkre, tehát a kérdőív. Ezen kívül a Juri szakbizottság, a jogi szakbizottság az Európai Parlamentnek ma délután hatkor ült össze, tehát egy órával ezelőtt, Most épp jött meg a levél, tehát épp azt voltam mondandó, hogy még nem jött meg a levél, de befutott, itt jelezték, két-három perc ezelőtt megjött. Körbe is adjuk. Tehát az értékelő ülés, a koordinátok értékelő ülésére feltétlenül kiosztásra kerül. Tehát minden készen áll, és ha megengedik, Lavia képviselőtársamat, aki a másik szabadság elnöke, neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, én is szeretném üdvözölni a biztos uh, posztra és az Energia Uniós alelnöki posztra jelölt Sefcovics, Sefcovics urat aki nagyon sok szerepet betöltött már diplomáciai karrierje során. Külügyminiszter volt Szlovákiában, 2004-ben állandó képviselője volt a Szlovákiának az Európai Unióban, ezt követően egy rövid ideig európai biztos volt az oktatási, képzési, kulturális ifjúsági területen. Ezt követően 2010-ben az intézményközi kapcsolatokért volt felelős, a második Barroso bizottság idején 2014-ben az Európai Parlament képviselőjeként működött rendkívül nagy támogatottsággal. Az energiapolitikai portfólió rendkívüli fontosságú az általán vezetett bizottság homlokterében, különösen azért, mert különböző biztosokkal kell kapcsolatot telefonunk az energia és a klímaváltozás terén, de ez összefügg a halászati tengerügyi kérdésekkel is. Nagyon ambíciózus klímaváltozási programmal foglalkozunk, alacsony szénkibocsátású gazdaság megteremtése a célunk. Az Energiauniós alelnök éppenséggel ezen a területen felelős lesz azért, hogy a rugalmas energiaunió kialakításáért küzdjön. Az egyik elsődleges prioritásunk az lesz, hogy biztosítsuk megfelelő vezetéssel, hogy kemény, egységes álláspontokat tudjunk képviselni a nemzetközi tárgyalások során a klímaváltozási párizsi csúcsra hivatkozok többek között, ahol globális megállapodást kellene elérnünk. Fontos a zöld növekedés stratégiája is annak érdekében, hogy Európa vezető szerepet játszhasson világszinten ezen a téren. A 20-as célok tükrében arra is szeretnék rámutatni, hogy az európai energiapolitika rendkívül fontos ahhoz, hogy a szénpiacot is meg tudjuk reformálni az Európai Unión belül az ETS-t ennek megfelelően ugyancsak meg kell eh, reformálni. Kollégáim nyilván ezzel majd foglalkozni fognak, és most megadom a szót eh, Buzek úrnak ismét. Structure of our hearing. Köszönöm szépen. Ugyanaz a meghallgatás menete, mint hat nappal ezelőtt volt, a múlt kedden, de hadd emlékeztessem mindannyiunkat, arra, hogy a biztos alelnök jelölt egy beszédet tarthat 15 percben, utána pedig 5 percben lesz még esély arra, hogy záró beszédet is tartson. A bevezető után, amit az Európai Bizottság alelnöke tart, 41 kérdés fog következni a képviselők részéről. Az EFDD nem kapott lehetőséget a kérdésekre. Pingpong elv alapján fogunk eljárni, három perces szloptok lesznek, két perc a kérdésre, egy perc a kérdésre, két perc a válaszra. Az első kérdés körben a politikai pártok képviselői tehetik fel a kérdéseket a 162 es szabály értelmében mindenkitől, az től is azt kérik, hogy tartsa be a rendelkezésre álló időt. Adok egy kis türelmi időt mindenki számára, 5 másodpercet a képviselőknek, de utána viszont ki fogom kapcsolni a mikrofont. Egy kis csillag fog megjelenni a képernyőn, mielőtt lejárna a felszorolási idő. 23 nyelven van ma tolmácsolás. Arra kérek mindenkit, hogy emiatt ne beszéljenek túlságosan gyorsan. Szeretnénk, hogyha sikerülne jól tolmácsolni az elhangzottakat minden egyes nyelvre. Mindenki természetesen használhatja az anyanyelvét. Most megkérem az alelnök ö, ö, urat, a biztos jelölt urat, hogy tartsa meg a